Good afternoon, uh, everybody. Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök a közös ülésünkön, az IMCO és a TRAN közös ülésén. Üdvözlöm tehát mindkét parlamenti bizottság, szakbizottság tagjait. Ahogy mondtam, mind az IMCO, mind a TRAN részt vesz az 54-es házszabálycikk alapján ennek a dossziénak az előkészítésében. Minden közös ülésnek külön napirend tervezete lesz, és a két elnök társ elnökként fogja vezetni a közös ülést. társelnökömnek adom meg a szót a bevezetőre, és utána elkezdjük a vitát. Nos, röviden, franciául mindenkit köszöntök, és ahogyan az önök asszony is elmondta, ez egy Inkotran közös meeting lesz. A Imco szakbizottság is ugyanis hozzá szeretne szólni ehhez a 55-ös szabály szerint ehhez az üléshez, vagyis itt két darab szakbizottság ülése lesz, és ez az a formátum, amelyről ezzel a dosszién a továbbiakban is dolgozni fogunk. Vagyis ez egy ilyen közös találkozó eszmecsere lesz. Ez egy kicsit különleges dosszié, hogy önök is tudják. Ugye majd lesz lehetőségünk arra, arra is, hogy beszéljünk a bizottságnak arról a kis manőveréről, amit itt láttunk, és ez egy nagyon szokatlan dolog volt, de erre majd később rátérünk. Úgyhogy most a társ elő, a társ elnök nő aki egyúttal a társ előadó is, azt javaslom, hogy ő szólaljon föl először, úgyhogy meg is adnám a szót a kedves kolléganőnek. Köszönöm szépen. Sier, dus dan heb ik de gewoonte om in mijn eigen taal in het uh, Nederlands. Köszönöm szépen. Hollandul fogok beszélni. Az Európai Parlament egy olyan módon dolgozik, hogy sikerült egyeztettünk a a tolmácsolás, a tolmácsolást nem kapnak? Nem kapnak más nyelveken tolmácsolást? Rendben van? Rendben. Nos, tehát a következőt mondtam. És akkor megismétlem, hogy az Európai Parlamentben nagyon aggaszt minket az, hogy az Európai Bizottság ezt a jelentést hogyan kezeli. A kollégák a tanácsban azt mondták nekünk, hogy a tagállamokat nem nagyon érdekli ez a téma, illetve hogy az Európai Bizottság nem fogja visszavonni a saját javaslatát, hanem azt szeretné, hogy a tagállamok képviselőivel karöltve kitérünk arra, hogy melyik tagállamnak milyen problémája van. De így kezdjük előre a munkánkat. Pedig mi, mint parlament, társjogalkotók vagyunk, úgyhogy nagyon aggódunk, hogy minket nem vontak be egyáltalán a munkába. Úgyhogy eh, ha van bármi beszámoló az Európai Bizottságtól, ha tudnának reagálni arra, hogy kritikát gyakorlunk az Európai Parlament részéről, hogy, hogy látják tulajdonképpen a parlament eh, szerepét. Miért hagytak minket ki? Igazából érint minket ez a téma, szeretnénk beleszólni. Ezen kívül felemlíteném, hogy önök egyszerűen közzéteznek bizonyos részleteket, miközben a javaslatnak a lényegi részével nem foglalkoznak. Azért állnak hozzá a tagállamok is talán negatívan az egész javaslatot, mert vissza kellene az egészet vonni. ezen kívül nagyon fontos lenne, hogy ezen a területen új és jobb jogszabályok szülessenek, nem egyszerűen a régi jogszabálynak az új, hogy új lelket leheljünk bele. Úgyhogy engem nagyon érdekelne az, hogy mit mond az Európai Bizottság. Mi, mi az elképzelés? Vissza fogják vonni ezt a javaslatot? Új javaslat fog születni? Ezen kívül magát a tartalmat illetően is lenne néhány konkrét megjegyzésem. Szeretnének egy harmonizált rendszert arra, hogy a repülőtereken milyen biztonsági eszközöket alkalmaznak, de a tan- a szabályok léteznek. A szabályok azért léteznek, hogy a jelenlegi helyzethez képest hozzáadott értéket teremtsenek, hogy javuljon a helyzet. És jelenleg minden egyes tagállam ellenzi ezt az új javaslatot. Hát akkor csak föl kell tenni ezt a kérdést, hogy akkor jó úton haladunk? Én is rákérdeztem bizonyos dolgokra, én is utána néztem bizonyos dolgoknak tanulmányokban, és azt látom, hogy a tagállamok az EKAK útmutatásai alapján szeretnének tovább menni. Ha igen, akkor az Európai Bizottság miért ragaszkodik ahhoz, hogy egy másfajta javaslatot tegyen? Én ennyit szerettem volna mondani, és most megadnám a szót. A TRON szakbizottság raportőrének nincs, nem tudom ki a raportőr, de Grandes úr, igen? Pascal, yeah. ki, okay. uh, ki va... Igen. Igen, ő lesz a társelőadó, a bizottság, a transport végazgatóság részéről, és utána meghallgatjuk a véleményt. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, köszönöm társelőadó asszony. kitűnő dolog, hogy az IMKO és a TRAN szakbizottsági közös ülést tart, és ezután elkezdhetjük a közös munkát. Rengeteg időt vesz, vesztegettünk el. Nagy volt a bizonytalanság. Ennél nagyobb kár alig érhet bennünket a biztonság területén. A légi biztonság területén. Éppen ezért megfelelő szigorral kell fellépni. A biztonsági ellenőrzések Európai Uniós tanúsítványozási rendszerem nem elég pontos cím, és nagyon nehezen tudtam elmondani, hány állnak a dolgok. Én vagyok a tanúsítványok és a biztonság kérdésének jelentéstevője. De időközben be kellett látnom, hogy a szabályozást a tagállamokra bíztük. A tagállamoknak most végre a légi biztonsági ellenőrzés tekintetében kapcsolattartó pontokat kell megnevezniük. Ez pedig azt jelenti, hogy veszélyben van a biztonság. A jelentést a tanács szeptemberben kapta meg, de a parlamentet nem vonták be a párbeszédbe, Ez sértésnek veszem. Ezt nem lehet elmagyarázni, hogy hogy járhatott el így a tanács, így nem lehet eljárni. Húzták, halogatták a dolgot, további tárgyalásokat folytattak, egy szóval Elengedhetetlen, mondom még egyszer, hogy a parlamentet bevonják a munkába. Az innovációs és ipari osztályvezető a DG Home-ban, a belügyi osztályban tárgyalt velem, mint árnyék jelen, mint jelentéstevővel, és nagyon hálás vagyok az információért, amit nekem adott. Valóban szükség volt -e erre a tájékoztatóra, szükségem volt erre a tájékoztatóra, ezért illetve ennek fényében egy csomó kérdést tudtunk megfogalmazni. Hallottunk tehát a nehézségekről, és hallottunk a már-már patológikus súlyú problémákról, amelyek nehezítették a munkát. A tagállamok is elég önzőek voltak, nem elég pénzt fektettek a biztonságban, és a repülőterek is sokkal inkább a shopok, a duty free shopok működtetésére koncentrálnak, mint a biztonságra. Hát ez égbe kiáltó. Ugyanakkor a bizottság szabályozása lehet, hogy az ECOC hatáskörét csorbítja, és egy-két tagállam pedig úgy ítélte meg, hogy a 2008-as biztonsági határozatot befolyásolna ez a szabályozás. Ezeket tisztázni kell, a négyes cikk sem teljesen világos, hiszen ez arra kéri a tagállamokat, hogy további intézkedéseket foganatosítsanak, tehát a tanács ülés sorában nem teljesen világosan látják, hogy mit kell tenni. Kvázi megbénult a vita, megfeneklett a vita. Én személyesen előadóként úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a javaslat. Ez többlet értéket jelent a tagállamok számára, hogyha sikerül ezt, um, ezeket a biztonsági berendezéseket um, uniós működtetési rendszer alá vonni, és így persze nagyobb biztonságot teremtünk az utazók számára. Persze mindennek a kereskedelem politika szempontjából is fontos jelentősége van. Gyakran mutogatunk újjal Trumpra, de ugyanakkor nem kereshetjük mindig kívül a bajt, figyelnünk kell arra, hogy versenyképesek legyünk. És az európai légiközlekedés védelmi átvizsgáló berendezések minősítése rendszer ezt a célt szolgálja. felszólítom a bizottságot, és azt hiszem, hogy erre minden jogom és jogalapom megvan, hogy szeptemberben megfelelő információval tájékoztassanak. Az ez idáig kapott információk nem eléggé kimerítőek, és nem felelnek meg az elvárásunknak. Többek között a hatályt illető felvilágosítást nem kaptuk meg. Meg szeretnénk tudni, mit szeretne a, biztos, a bizottság. Egy fórumot létrehozni, ahol beszélgetnek az é- érintett felek, itt ilyen dialektika, vagy skolasztika tanú, tanúi vagyunk, vagy pedig um, igazi munkát akarnak elindítani. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vissza kell vonni a javaslatot, és teljesen át kell dolgozni, mondhatni feje tetejéről a lábára kell állítani. Lehet, hogy ez volna a célra vezető, hogy a bizottság visszavonna ezt az anyagot, és utána át, átdolgozná a visszajelzések fényében. Ez idáig a tanácsban, mondom, nem alakult ki konszenzus. Márpedig, hogyha a bizottság keze meg van kötve, akkor ezzel nem jutunk messze. Ráadásul ez egy olyan téma, amelyre a társ, az együttdöntés vonatkozik, és hogyha most a bizottság ezt a javaslatot visszavonja, akkor új alapokra helyezik a munkát. Mielőtt megadnám a szót ismét a társának, azt mondja, két megjegyzésem lenne. Először is kihangsúlyoznám, megerősíteném azt, amit a két társ előadó mondott. Először is van egy formai jellegű probléma, de itt mégiscsak egy jogalkotási formáról van szó, és ez egy komoly probléma. És itt arról van szó, hogy jelen pillanatban egy teljesen hallatlan, példanélküli helyzetben vagyunk, ugyanis nem tudjuk, hogy, hogy volt-e egyáltalán már szövegen munka, és a bizottságnak ezt hogy nyújtották be, milyen feltételek mellett folyik a további bizottsági munka. Tehát ez egy teljesen újszerű helyzet, ezzel még nem találkoztunk, ez azért még magyarázatra szól. És a második megjegyzésem. Van itt egy relatív sürgősség is, mivel az Európai Unió egy olyan szabályozással foglalkozik, ami tulajdonképpen egy globális, stratégiai jelentőségű kérdés. Ugye jelen pillanatban a laptopok tiltásáról is már szó van az, e- az Amerika Egyesült Államokban. Ez már aktuális téma, de erről nagyon-nagyon nehéz biztonsági kérdés, amiről nagyon nehezen tudunk tárgyalni is az amerikákkal, vagyis nincs semmilyen ellenőrzés, és ez a tanúsítványozási rendszer is nagyon gyenge lábakon áll, és azt látjuk, hogy az USA a kapcsolatos átfogó egyezményünk be, beletartozik ez a biztonsági terület is, vagyis nagyon-nagyon megnehezíti ez a tárgyalásokat az amerikákkal, hiszen egy koherens tárgyalást nem lehet folytatni. Talán holnap még más országok is ehhez hozzájönnek, nem csak az usa van szó. Tehát most egy konkrét biztonsági kérdésről is van szó. Arról van szó, hogy az a javaslat, hogy bizonyos készülékeket be kell tiltani, de ez nagyon is összefügg a mai ö, témánkkal, és most pedig megadom a szót az elnök asszonynak. Um, I would like, uh... Köszönöm. Egy sor kérdés merült fel. A két előadó a bizottsághoz intézett egy csomó kérdést, ezért megadnám a bizottságnak magának a szót, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket. Anna Bella Kágó kap szót. Ugye nagyon rövid idő a rendelkezésünkre, kérem tehát, hogy lehetőség szerint maximum 10 percben foglalja össze a mondandóját. So Commission, please. Uh, thank you. So first of all, thank Köszönöm szépen. Be here today at this joint meeting and for the invitation. Köszönöm, hogy meghívtak ide a közös ülésükre, az IMCO-tran közös döntéshozatalra, és de Grandes Pascal úrnak és az IMCO elnökének külön köszönöm. Én feljegyeztem azokat a kérdéseket, amik felmerültek, és először a tartalmi kérdésekre reagálnék, utána pedig a formai eljárásjogi kérdésekre. A tartalmat illetően néhány dolog, dolgot már kiemelt a raportőr és Tekrendez Pascal úr is megpróbálok struktúrált lenni, hogy hogyan biztosíthatnánk a belső piacon, a polgári repülésben az ellenőrző eszközök szabad forgalmát. És ugyanakkor hogyan harmonizálhatnánk az európai reptereken a biztonsági szintet a 2008 per 300-as jogszabály a civil, eh, a polgári repülés biztonsága területén lefekteti, hogy milyen fajta kritériumok, normák vonatkoznak az ilyen eszközökre. Tehát ott vannak ezek a kritériumok. De, ahogy azt önök is mondták, nem született egy jogilag kötelező konformitási minősítési bizonyítvány, és a valóságban semmi sem garantálja, hogy minden egyes reptéren ilyen eszközt alkalmaznak, és egységesen használják. Tehát szükség lenne egy közös európai jogilag kötelező minősítési rendszer az ilyen eszközök esetében, a kölcsönös elismerés elve alapján. Egyébként ez sem létezik jelenleg. Aztán közös tesztelő módszertan és közös bizonyítványok kiállítása, ez sem létezik. Harmadsorban minden egyes tagállamban kellene egy ellenőrző ügynökség, amely ellenőrző, hogy végrehajtják-e ezt, és ellenőrizni az eszközök működését, és egy típus jóváhagyatást végezni az eszközökre. Végül a gyártók kötelezettségei, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelniük, és milyen minősítéssel kell ellátni az ilyen eszközöket az EU-s piacra. A raportőr már kérdezte, az EKAK polgári repülési konferencia eljárásán alapszik. A tagállamok pontosan azért alapították az ekak ot hogy konform eljárásokat vezessenek be. Van egy közös tesztelési módszertan, van közös kritériumrendszer, de ez sem kötelező jogi értelemben. Tehát, ha ezt a rendszert egy akkreditációs rendszerrel tudnak kombinálni, tehát laboratóriumokkal, amelyek tesztelik az eszközöket, az lenne a megoldás. Ma azonban nincsen jogilag kötelező jogszabály a tagállamok számára, hogy az EKák értékelési rendszerét betartsák az egyes tagállamokon más és más a jóváhagyási rendszer. Lehet, hogy van olyan eszköz, amelyet jóvá hagytak az egyik tagállamban, de a másikban nem. Az eszközgyártóknak egy többszörös minősítési folyamaton kell átmenniük, hogyha több országban kívánják árusítani az eszközeiket. Úgyhogy a jelenlegi ECAC rendszert jogilag kötelezővé kellene tenni, és létre kellene hozni egy egységes EU minősítést. Gyakran megemlítik az érintettek azt, hogy ha jogilag kötelező lenne a rendszer, akkor minden közbeszerzés, amit a repterek végeznek, ugyanazokat az eszközöket szereznék be. Jelenleg ez nem így működik. Eltérnek a tenderek kiírásai az ilyen eszközök használatára. Úgyhogy nyilvánvalóan ez befolyásolja a biztonságot. Most a nemzetközi kontextust illetően az elnök asszony is említette, igen, folyik egy nemzetközi vita, az üzenet pozitív, hogy javítanunk kell az utasok biztonságát. Ez különösen az Amerikával folytatott vitához kapcsolódik, amely a személyes használatú elektronikai eszközökről szól. És nagyon fontos, hogy a bizalmat képítsük a partnereinkkel, hogy hogyan lehetne beazonosítani a csomagokban elrejtett potenciálisan robbanó eszközöket. Most az ipart illetően természetesen az ipar képviselői támogatják ezt a javaslatot. Azt mondják, az ECAC közös tesztelési módszere jól működik, de mivel nincs egy egységes, közös minősítési forma az eszközökre, nemzetközi szinten, és így nem védettek az európai eszközök sem az amerikai versenytől. Egyébként ezt ö, megállapította az EOS és az Európai Biztonsági Szervezet is. Az IATA, a Repülési Szövetség, illetve a VAM és logisztikai szolgálat is hangsúlyozta, hogy kellene egy ilyen tanúsítvány. Egyébként a, az a légitársaság, aki beszerzett az eszközt, azt azért teszi, mert a szállítványokat át kell világítani feladás előtt. Azért pontosan ezért nagyon fontos számukra, hogy nemzetközinek elismertek legyenek ezek az átvilágítási eszközök, mert jelenleg, amikor az áru szállítmány az USA-ba belép, újra át kell világítani. Aztán az ICAO és a Nemzetközi Repterek Tanácsa is beszámolt erről a problémáról. Tehát ezek a tartalmi kérdések, de följegyeztem az eljárás formával kapcsolatos problémákat is. Ezt a javaslatot szeptemberben fogadtuk el. A tanácsban az Avio csoport foglalkozott vele. Egyetlen egy alkalommal. És egyetlen tanácsi további fórum sem foglalkozott vele. Bár nagyon fontos dokumentum, mégis elfektették, ezt be kell vallani. És Mi úgy láttuk, hogy egy javaslatot, ahogy önök is megállapítottak, a tagállamok nem fogadták kitörő örömmel. És most próbáljuk azt megérteni, hogy miért eddig nem volt egyetlen soros elnökség sem, amely újra ki akarta volna nyitni ezt az aktát. Úgyhogy a tanácsi szervek nem foglalkoztak ezzel a javaslattal. Ami viszont történt, hogy meghívtuk a DJ Home-ot, terjesztenek egy javaslatot az EKAK felé. A SZEP munkacsoport szakértőinek. A főigazgató helyettesünk beterjesztette ott a javaslatot. Azt hiszem, hogy évente kétszer találkoznak, és nem régen meghívtak minket, három héttel ezelőtt, hogy a repülésbiztonsági érintettek tanácsadó testületével találkozunk. Ezek a gyártók, szakértők, stb. Úgyhogy ennyi történt eljárás szempontjából. Megnéztük, hogy kik a legnagyobb fenntartásokkal rendelkező tagállamok. Négy-ötöt kiemeltünk közülük, és bilaterálisan tartjuk a kapcsolatot. Megpróbáljuk megérteni, hogy mik az aggodalmaik. Ezt már mondták korábban is. Följegyeztük az aggodalmakat, de nem tudjuk, hogy valósak-e vagy valójában más rejlik mögöttük. Ezt próbáljuk kideríteni. Milyen hm. aggodalmakról hallottunk? Elsősorban azt, hogy a bizottság egy új rendszert javasol, ami csak meg párhuzamosan fut az ECAC rendszerrel. És még a tagállamok támogatják, hogy az ECAP működjön, akkor azt szeretnék, hogy az EU-s minősítési rendszer az ecap on keresztül folyjon. Másodszorban az egyik olyan okotalom, hogy a javaslat megakadályozza a tagállamokat abban, hogy a 2008 300-as rendelet alapján szigorúbb szabályokat hozzon. Ez egy falsakkodalom, nem érinti a 300 per 2008-as rendeletet. Aztán két oka van annak, hogy nem ezek az akutamak léteznek. Az egyik az, hogy nem tartották jogi szempontból szükségesnek ezeket lefektetni eddig. A második, ahogy Pascal de Grandes is mondta, a négyes cikk léte. A négyes cikk azt mondja, hogy a tagállamok plusz követelményeket nem állíthatnak a minősített eszközöket illetően. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek szigorú pak, ez azt jelenti, hogy a minősítési folyamatot nem befolyásolhatják. Elnök félbeszakítja, kérem befejezni, mert mások is várnak arra, hogy szót kapjanak. Tehát be lehet azonosítani, hogy egy ilyen jogszabálynak lenne-e hozzáadott értéke, vagy sem. Aztán ott van miért a tízes cikk, mi szerint azt javasoljuk, hogy mindenki lépjen be az ekákba, ez nem igaz, hogy egy jóváhagyató testületet hozzanak létre minden egyes tagállamban, illetve hogy a bürokrácia megkettőződik. De olyan aggodalmak is voltak, hogy a biztonsági elképzelések szorulnak éppen háttérbe. Tehát a jelenlegi helyzet az, hogy a két társjogalkotóval egyeztet a bizottság, ezért találkozunk önökkel is. Nagyon hálásak is vagyunk, hogy van ilyen lehetőség. Próbálunk a tanácsal és az és soros elnökséggel is egyeztetni hogy tovább haladjunk. A bizottság az elnök félbeszakítja. Köszönöm. Tehát csak úgy, mint szokásos, a két szakbizottság között az árnyék előadók kapnak szót, aztán a többiek, a tagok mind a két szakbizottság részéről kérdéseket tehetnek fel. Először Carlos Coelho. Nem? Akkor nem. Akkor? Grappini asszony. Rapporteur. Euh, Ő a PSD előadója. Domnilor copreședinți, Întâi aș face o observație, cred că era mai util dacă vorbeam și raportorii din umbră ca... Azt gondolom, hogy az árnyék előadók hozzászólhattak volna már korábban is. Mert jelenleg most csak azt hallottuk, hogy a társelőadók mit gondolnak. Nos, tehát én a szocialista frakció részéről a TRON szakozatjában vagyok árnyékelőadó, de az imkós kollégám véleményét is képviselem, mert Anna nincs itt, és arra kért, hogy az imkó árnyékelőadók elképzeléseit is beterjesszem a szociális frakcióból. Nos, a következőket gondoljuk. Ha nem tévedek, akkor 2015. április 28-án a biztonsági napirendet elfogadta az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság elnöke ö, akkor hangot adott annak, hogy szükségünk van a biztonságról szóló jogszabályok alkotására. Nos, akármi is történt, most oda jutottunk, hogy igazából fornak az indulatok. Szerintem, amit Riké úr is mondott, nem akarunk időt vesztegetni. Fontos, hogy a bizottság javaslatát fölkaroljuk. Szerintem ezen dolgozhatunk, javíthatjuk. Hallottuk a bizottság magyarázatát az eljárásról, a formátumról, a tartalomról, és úgy gondolom, hogy igen, dolgozhatunk ezzel a javaslattal, nem kell arra kérni a bizottságot, hogy fogalmazzanak meg egy új javaslatot, úgyhogy a mi frakciónk ezt az elképzelést, ezt a javaslatot támogatja. De Grandes eh, társ előadó úr talán nem ért egyet velünk, és azt is mondta, hogy be kellett volna mondani már vonni már korábban a parlamentet, de ne felejtsük el, hogy a biztonság minden állampolgár érdeke. Kettő. Sok pénzt költünk már így biztonsági felszerelésekre. Nagyon sok pénzbe kerül. Az eszközök tesztelését a tagállamokban kellene elvégezni, de egységesnek kellene lennie a tesztelésnek. De persze mindig van lehetőség arra is, hogy a tagállamok a saját rendszereiket alkalmazzák, de ha már van egy egységes belső piac, és ilyen nagy üzlet a biztonsági eszközök forgalmazását, akkor miért ne legyen egy egységes rendszer? Talán a bizottság válaszolhatna egy kérdésre. Van egy 30-as cikk, annak van egy egyes bekezdése. Ha ezt elolvassák, akkor nem értem, hogy miért javasolják azt, hogy a biztonsági e, és ellenőrző eszközök, amelyeket már akreditáltak a tagállamok nemzeti normáknak megfelelően, és a reptereken tárolásra kerültek, hogy ezeket miért lehessen majd az után is felhasználni, hogy az átmeneti időszak lejár. Ez, ez problematikus, mert önök arra kérik a tagállamokat, hogy a három éves lejárati időt során tárolják ezeket az eszközöket. Ez nagyon sok pénzbe kerül, úgyhogy szerintem valahogy változtatni kell a bekezdésen. Aztán, ami a 8 cikk kettes pontját illeti, technikai specifikációk. Lehetne, hogy ide kellene egy betoldás, mi szerint a gyártóknak kellene minősíteni a saját eszközeiket, hogy mennyire sugárbiztosak. Mert senki sem mondja az igazat, hogy amikor átmegy az eszközökön az ember, akkor mennyi sugárzást kap. Úgyhogy még teszünk majd javaslatokat, de alapvetően azt mondom, hogy nem kell újra kezdenünk az egész munkát, fogadjuk el a bizottságnak a javaslatát, dolgozzunk ezzel, és aztán a tanácssal folytatott tárgyalások során majd meglátjuk, hogy mi történik valószínűleg a nagy tagállamok fogják hallatni a hangjukat, de azért problémákat feloldó egységes minősítési rendszert fogunk majd találni, és így jobban védjük az állampolgárainkat biztonsági szempontból és egészségügyi szempontból is. Éppen az előbb mondtam ezt. Ez nagyon fontos a költségek szempontjából is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gabi asszony ugye ezt mind a kettő nevében mondja, ezt már én is elmondtam korábban, és azt most megadnám a szót Foster asszonynak. Azt hiszem, hogy Vandalen úr nevében fog felszólni. köszönöm szépen, elnök úr. Most az árnyék előadónk, Péter nincs itt, de én eljöttem, hiszen én a repterek biztonsági előadója voltam, és egyért egyértelmű, hogy ez egy olyan terület, amely nagyon is szorosan tartozik a munkaterületemhez, az ipari szektorral közösen. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a biztonság és a légi közlekedési biztonság az a legfontosabb tevékenysége. Az Európai Polgári Légi Közlekedési Konferencia, az ECAC 60 évvel ezelőtt jött létre, 44 ország részvételével, és ők egy bona fide szervezet, az ICAO-val, a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezettel működnek közösen, kö, szorosan együtt, és ez pontosan az ő területük. A mostani ö, lég, légtereken ö, biztonsági ö, rendszerek megléte az ECAC tanúsítványozási rendszert követi, ez van rajta ezeken a matricákon is, amit ott látnak nagyon fontos, hogy itt a szubszidiaritási jegyzőkönyveket nem szabad megsérteni. A kettes jegyzőkönyv a hatos cikk alapján megsérül, ugyanis ez egy tagállami kompetencia. Itt nem arról van szó, hogy a bizottságnak és az Európai Uniónak nincs aktív érdeke ebben a területben. De hogyha megnézünk itt néhány bizottság javaslat által feltárt pontot, akkor természetesen nagyon jó munkát végeztek a rugalmasság területén, a néhány tagállamban szigorúbb intézkedésekre van szükség, máshol kevésbé, tehát fontos a rugalmasság, hiszen néhány tagállamot jobban fenyeget a terrorizmus, mint másokat, illetve a tanúsítványozási folyamat van is van rugalmasság az ekaknál, például Kanadával, Izraellel, az USA-val, is együttműködnek. Ugye a hírszerzési terület nagyon fontos, rengeteg adat kerül be hozzájuk, ezeket az adatokat cserélik. És fontos, hogy a tagállamok a szigorú, esetleg nagyon szigorú kritériumok mentén ezeket végre is hajtsák, és szerintem a bizottságnak esetleg van egy olyan kockázat is ennek a bizottsági munkának, hogy a bizalmas információk felszínre kerülnek, az administratív teher nő teljesen feleslegesen. Szerintem a, stát, a status quo-t kellene megtartani. Nem mondom, hogy a jövőben nem kell uh, változtatni semmit, de kérem, értsék meg, én egyetlen egy e-mailt vagy telefont nem kaptam a biztonságiaktól, de ők, velük évek óta együtt dolgozom szakértőként, senkitől nem hallottam, hogy ez a, ez a rendszer bármilyen formában problematikus lenne. A tagállamok sem támogatja ezt, és a bizottság azt mondja, hogy hát elgondolkoztunk, hogy a tanácsban vajon mit fogunk ezzel tenni, ez is bizonyítja ezt, megbeszélhetünk még néhány pontot, de azt hiszem, hogy ezt vissza kellene vonni egyszerűen, hiszen hogyha a bizottságnak valamilyen konkrét markáns elképzelése lenne, nem valamilyen piszticsári részletekre gondolok. Az ECAC-nak a feladata lesz a továbbiakban is ezeknek a biztonsági intézkedésnek a végrehajtása, nem a bizottság, és ez az ő felelősségük. Itt nem rendeletről van szó, hanem esetleg egy irányelv jöhetne szóba, de a tagállamoknak mégis kell rugalmasságot is adni, és a parlamentnek is, tehát ezeket a gondolatokat szerettem volna bedobni a köztudatba. Nagyon fontos volt ez a meghallgatás ebből a szempontból is, de amit eddig hallgott, meghallgattunk a bizottságtól, az nagyon sok kívánnivalót hagy maga után, és nagyon sok területen támogatom is a bizottságot, de ezen a területen egyáltalán nem a státuszkód kell fenntartani, és pont. Köszönöm szépen. Most pedig Hozmanova asszony következik, aki az ALDE árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. A legutóbbi Eurostat adatok alapján 2015-ből azok az utasok, akik évente légi közlekednek Európában, körülbelül 200 millió számban vannak, és ez azt jelenti, hogy egy kiegyensúlyozott megoldást találjunk a, leg, a légi a repülőtereken. Fontos a tesztelés, a tanúsítványozás, a biztonsági felszerelés tekintetében is a reg, reg, repülőtereken. Ez a bizottsági jelentés megmutatja, hogy nagyon különbözőek a standardek, a, a követelmények, a rendelkezések az egyes tagállamokban, nagyon különbözőek a felszerelések a repülőtereken és ez a feloprázodást eredményez a belső piacon. És ilyen formában, hogyha egy tagállamban megneheződik az ilyen perszelések beszerzése egy másik tagállamból, szeretné a bizottság csökkenteni a költségeket és az administratív terheket, és szeretné ezen gyártók versenyképességét is erősíteni. És ebben az összefüggésben kettő darab kérdésem lenne a bizottság irányába. Az első, a az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye szerint a egy darab gyártó által elkészített felszerelések tanúsítványozása, egységes tanúsítványozása sokkal jobb lenne, de nem tudom, hogy a bizottság erről mit gondol, és a szubszidiaritás elvek kapcsán arról van szó, hogy itt tulajdonképpen tagállami kompetenciákról van szó. A bizottság konkrétan meg tudja -e válaszolni az, hogy mi a helyzet a tanácsban a közös, a konszenzus kialakításánál az európai tanúsítványozás kapcsán, hiszen itt megint csak ezekről a felszerelésekről van szó, ez az egységesítés hogy áll. Köszönöm szépen. Mivel több árnyék előadó nincs jelen, illetve mások már felszólaltak, illetve nem is látom azt, hogy bárki más jelentkezne. Megadnám a szót ismét a bizottság képviselőjének. Kérem, válaszoljon a bizottság ezekre a kérdésekre, amelyeket a tagok felvetettek. Köszönöm szépen és köszönöm ezeket a kérdéseket is. Ami a 30-as cikket illeti, illetve azon szükségességet, hogy valóban kell egy elemzés a hatástanulmányon belül a tekintetben, hogy legyen egy ilyen fajta időszak, egy ilyen hosszú idő, átmeneti időszak a tagállamok számára, vagy sem. Nos, ezt a javaslatot fejegyeztük, amit elhangzott, ezt meg fogjuk vizsgálni, hogy vajon hogyan lehet valóban érdemben javítani a 30-as cikk második bekezdését a javaslat mentén. Ami pedig a biztonsági aspektusokat illeti. Nos, ez egy olyan téma, ami a 9-es és a 17-es cikkek tárgya a javaslatban, a biztonsági kockázatok területén, mármint hogy a készülékek maguk milyen biztos, biztonsági kockázatot jelentenek a radiológia, a sugárzás, stb. stb. tekintetében. Nos, ezek mind olyan elemek, amelyeket a bizottság természetesen gorcső alá fog venni. És rendkívül pontosan fel fogjuk tárni ezt a kérdést. Nos, az EKK valóban egy nagyon erős rendszer, egy több évtizede használatos ellenőrzési rendszer, rendkívül jól teljesít valóban ez a rendszer, a mandátumán belül egy közös tesztelési metodológia a mandátum, de ahogy elmagyaráztam a bevezető megjegyzéseimben, ez nem egy jogilag kötelező rendszer, és bizony mi is tudunk olyan esetekről, amelyeknél olyan berendezésekről volt szó, amelyek nem állták ki a tesztelés próbáját az ekaknál, és mégis ennek dacára különböző reptereken ezeket a készülékeket használják, ugyanis nem kötelező figyelembe venni az ekak tesztelés, például egy közbeszerzés során nem alapfeltétel, hogy ezen át kell menni. És ami pedig a szigorúbb intézkedéseket illeti a reptereken, megint csak a 300 per 2008-as rendeletre utalnék. Ez van érvényben, és ez nem sérti meg a tagállamok egyéb mozgástejét, és bármilyen nyelv, megfogalmazás, természetesen javítandó, hogyha valami nem világos a, a szövegben, akkor természetesen felülvizsgáljuk és pontosítjuk a megfogalmazást, de alapvetően nem változnak a rendelkezések. Ami pedig az EGSB-t illeti, az az opció, hogy egy ilyen egységes tanúsítványozás legyen egész Európában. Hát igen, ezt a, megvizsgáltuk a hatásvizsgálatban, ezt az opciót, és elvetettük. Mivel úgy gondoltuk, hogy ez sem a forrásoknak, sem az aggodalmaknak nem felelne meg, illetve a bizottság elképzelésének sem felelne meg, miszerint új ügynökségeket akarnánk esetleg létrehozni. Megnéztük tehát ezt az opciót, elemeztük ezt, és elvetettük ezt. Azonban az EKAK ott volt, jelen volt. Nagyon-nagyon szuper munkát végez az EKAK, és ez volt a legeredményesebb módszertan is. Tehát, amit amit az EKK végez, ennek a tetejébe tennénk rá még egy tanúsítványozást, ezt gondoljuk. Hogyha vannak még konkrétabb kérdések, akkor erre szívesen válaszolunk írásban, és természetesen ismét csak megerősíteném, hogy rendelkezésre állunk mindenkinek, segítünk a parlamentnek, ennek és ennek a két szakbizottságnak konkrétan, hogy tovább haladjunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, és most a Trump előadónak szívesen megadom még egyszer a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a kollégáknak is ezt a munkát. Hát igen, ebben a Transport Szakbizottságban már sok éve együtt dolgozunk, és itt természetesen néha nem lehet a saját elképzeléseinket követni, nem szeretnénk az időt fecsérelni a felesleges szövegeken. Hányszor kellett már visszatérnünk arra a munkára, amit korábban elvégeztünk? Nos, ugye a bizottsági javaslaton dolgozunk, parlamenti perspektívából. Maga a bizottság Itt van egy tulajdonképpen egy jogszabályozási vákum. És a valóság az olyan, amilyen ezzel kell szembenéznünk. A kérdés az az, hogy a bizottság szembesül -e ezzel, szembesül ezzel a nehézséggel. Elképzelhető, hogy a tagállamok aggodalmai itt megalapozottak több ponton is. Foster asszony is több érvet felvetett, és nagyon nagy tisztelettel hallgattam ezeket meg. A biztonság valóban tagállami kompetencia, ezt már mások is mondták, ez igaz, de igaz az is, hogy vannak olyan szükségszerűségek, amelyek globálisak. Itt globális imperatívuszokról van szó, amikor a biztonság kérdését boncolgatjuk. Maga Juncker elnök mondta március 10-én az, hogy Európának egy védelmi uniót kell fölépítenie, hogy a terrorizmus ellen fel tudjuk venni a harcot, és április 20-án a bizottság be is mutatott egy ezzel kapcsolatos javaslatot. Ezt előre bocsátva, Van itt több opciónk is. A bizottságnak ugye van egy előjoga. Visszavonhat jogszabályokat, bármilyen jogi aktust visszavonhat. És ez talán meg is valósítható lenne. Ezt javasolnám, mert különben az történik, hogy egy kiegészítő memorandumot ad ki a bizottság amely olyan témákat kezel, ami, amik tulajdonképpen elfogadhatatlanok, hogy a bizottság kezeli ezeket, meg különben csak az egész egy elméleti, filozófiai ö, agy, agymozgatás. Tehát őszintén kell beszélnünk. Egyszerűen nem jutunk ezzel sehová. Lássuk be. A bizottság például nem is hallgatja meg a javaslatainkat. Az egyik dolog a tagállami kompetencia a biztonság terén, és a szubszidiaritás elve, a másik pedig az, hogy nincs harmonizáció. Nos, nincs konszenzus, ez egyértelmű. Erről kár lenne vitát nyitni. Látom, hogy a bizottságnak itt nagyon nagyok a nehézségei, de hogyha így haladunk előre ezen a csapás irányon, akkor nem látom, hogy bárhová is eljutnánk. A bizottságnak azonban nagyon komolyan el kell gondolkozni, nem csak azon, amit én mondok, hanem úgy általánosságban el kellene gondolkozni ezen, hogy visszavonja inkább ezt. Köszönöm szépen. Most pedig a társelnöknek adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Nos, mit szeretnék mondani erre, amit most meghallgattuk, ezekre a következtetésekre? Nos, egyértelmű az, hogy végső soron van egy olyan érdek, ami ahhoz fűződik, hogy legyen egy ilyen egységes tanulmány, tanisítványozás gazdasági szempontból és ipari szempontból is, azonban van egy nehézség, mivel ez a bizottsági javaslat egy kicsit befagyott már a tanácsban is, és az én javaslatom is az lenne, hogyha egyetértett a társadalmi asszony velem, hogy a bizottság üljön össze a két bizottság elnökével, ahol megbeszéljük azt, hogy esetleg visszavonják ezt, a másik pedig elképzelhető, hogy egy, egy, megint csak el kellene indítani egy társ döntési eljárás, de ezt a tanács és a parlament bevonásával kell tennünk. Ugyanis egyetértek az előadó aggodalmával. Ez egy, ez egy tulajdonképpen ad akta helyezett dosszié, úgyhogy feleslegesen dolgozunk ezen ugyanis. A, ugye a bizottság több tagállammal már bilaterálisan tárgyalt, és ugye a briteknek nagyon komoly fenntartásaik voltak a szubszidiaritás elvével kapcsolatban, és a kérdés az az, hogy a bizottság írna-e nekünk valamit, nem van, hanem írna-e nekünk egy ilyen levelet, amiben megerősíti, hogy ezt adakta helyezte a és esetleg a tanácssal egy új folyamat indulhatna el a társ jogalkotói folyamatban, ugyanis tudnunk kell pontosan, hogy mind dolgozunk és milyen fázisban vagyunk. Vagyis a bizottságot kérem, hogy írha, írna -e nekünk egy ilyen levelet, hiszen e, tudnunk kell a dosszié sorsát. Ezt reaktiválják-e, vagy sem? Hogyha a, ugye akkor az előadó is tudná, hogy esetleg elindulhatna ebbe az irányba még egyszer ez a szöveg. De itt most egy műveleti kontextusban vagyunk, vagy sem? Ezt a bizottságnak kellene tisztáznia, hiszen jelen pillanatban elég komoly kételjek vannak e tekintetben. Szerintem így kellene eljárni. The, the proposal... Egyetértek a társadalmi által tett javaslattal. és a jelenlegi elnökséget is tájékoztatni szeretném a helyzetről. The, the presidency we have now, and then uh, I think uh, the rapporteurs also sit together. To... Fontos tehát, hogy az előadók összeüljenek, és lássuk, hogy milyen lépéseket tegyünk, és persze tájékoztatni fogunk minden érintett képviselő társunkat a következő lépésről. Ezzel lezárjuk az ülést, köszönjük a bizottságnak, hogy eljöttek, hogy tájékoztattak bennünket, tájékoztatott bennünket, a bizottság ugye egy, eljött a bizottság és tájékoztatott bennünket, és köszönöm a TRAN szakbizottság tagjainak, köszönöm az IMKO és a TRAN tagoknak, hogy itt voltak számosan, és most folytatjuk az IMKO rendesülését. Minden jót azoknak, akik mennek. Köszönöm